elsőnek megadom a szót a szerzőnek malcolm harbour úrnak five percben. Uh, um, elnézést kedves elnök úr szeretném javasolni hogy egy kicsit uh, várjunk még mert egy szóbeli kérdés a bizottsághoz és a, reméltük hogy mccreevy úr itt lesz de egyelőre Smiki úr van itt, látom elnézést, én korábban nem találkoztam vele. Remélhetőleg tud majd választ adni egy olyan kérdésre, amivel McCreevy úr és az ő csapata foglalkozott. Tehát Üdvözölni szeretem volna McCreevy urat, és megköszönni neki az e területen végzett munkáját, ami jónak tartok, de eh, annak örülök, hogy Barney úr viszont csatlakozott hozzánk, aki nagyon aktív tagja az én bizottságomnak, mert ez egy olyan ö, eh, eh, kérdés, amivel, ami iránt érdeklődést tanúsít, és a bizottság munkát előre viszi. Tehát mindenképpen nagyon jó, hogy ő körünkben van a szakképesítéssel rendelkezők szabad mozgása és a diplomák kölcsönös elismerésével foglalkozó irányelv az a kérdés, amivel az én szakbizottságom leginkább foglalkozik az egységes piac építésén belül. Nagyon helyén való, hogy ezt a kérdést ma reggel itt megvitatjuk. Alapvetően arról van szó, hogy a felülvizsgált irányelv átültetésének felülvizsgálatát kellene elvégezni. Ez egy 2005-ös irányelv, és meg kellene vizsgálni, hogy a tagállamok hogyan valósítják ezt meg. Monti professzor hétfőn ellátogatott a bizottságunkba, hogy beszámoljon arról, hogy az ő missziója hogyan alakul a belső piac tekintetében. És egy nagyon fontos dolgot hangsúlyozott. A belső piac szempontjából nem az a probléma, hogy nincsen jogszabály, hanem az, hogy a tényleges megvalósítás és a megfelelő jogszabályok alkalmazása nem valósul meg e, kellő hatékonysággal. Tehát a szakmai végzettségek kölcsönös elismerése tekintetében ez nagyon fontos. Azt már eddig is tudtuk, hogy nagyon sok probléma van a szakmai végzettségek kölcsönös elismerése területén az állampolgárok számolnak erről be az egész Unióban. Nagyon nagy a ö, panaszok száma és a megoldási mechanizmusok sem mindig megfelelőek. Nagyon sokan frusztráltak, mert nincsen egyértelmű világos döntés. És az is probléma, hogy nincs megfelelő kapcsolat az engedélyező testületek, a különböző tagállamok engedélyező testületei között. A saját bizottsági kutatásaink azt mutatják, hogy semmiféle összehangolt tevékenység nincs ezen a területen, hogy az emberek érvényesíteni tudják a kölcsönös elismerésre jogot tartó végzettségüket. arról van szó, hogy kellene egy európai végzettségi keretet létrehozni, vagy kialakítani. Végig kellene gondolni a mechanizmust, hogy gyakorlati szempontból mennyire hatékony ez az egész rendszer, ami van. Vannak statisztikáink, információink. Most itten a bizottsági jelentésből tudok olvasni. A Szinte minden tagállamban kiesett ezeknek az, ennek az irányelvnek a végrehajtása, és úgy gondolom, hogy ez önmagában problémát jelent, és ez mutatja az instrumentum bonyolultságát. Hogy ezeket a dolgokat valahogy összefogjuk, a belső piac kell foglalkozni ezzel az elkövető, elkövetkezendő öt évben. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi bizottságnak, amely dolgozott velem együtt ezen a témán, témán. Tehát ez a kérdés, a végzettségek kölcsönös elismerése, ez csak az egyik, a mi bizottságunknak a feladata, hogy tovább is vizsgáljuk, és elősegítsük az elismerést, és ajánlásokat tegyünk azért, hogy a az egységes piacnak ez az egyik fontos építőköve beilleszkedjen. 2011-re kellene, hogy ez megvalósuljon. Nemzeti parlamenti képviselőkkel is szeretnénk megvitatni ezt a kérdést. Már volt egy meghallgatásunk ezzel kapcsolatban és elkészítettük a ö, jelentésünket. És úgy gondolom, hogy ha ezt sikerül megfelelően keresztül vinni, akkor 2010 folyamán egy saját kezdeményezési jelentést is fogunk ezzel készíteni. Ebben a kontextusban helyezkedik el ez a kérdés. És a bizottság megadta a kereteket, de ez csak az első lépés a folyamatban. Biztos vagyok abban, hogy az új biztos ezt majd tovább viszi, és együtt fog velünk dolgozni, hogy ez a nagyon fontos jogszabály megvalósuljon és jobban működjön az egységes piac. Köszönöm, úr. Most pedig a bizottság nevében adok szót Samecki úrnak. Mr. President, I would like to... Elnök úr, mindenek előtt hadd mondjak köszönetet a Fogyasztóvédelmi Belső Piaci Szakbizottság tagjainak, hogy felvetették ezt a kérdést. Még mielőtt a konkrét kérdésre térnék rá, hadd kezdjem az egészet egy áttekintővel. A szakmai végzettségek kölcsönös elismeréséről szóló irányelv célja az, hogy a belső piacot elősegítse. Volt egy két éves átmeneti időszak, 22 tagállammal sikerült időközben lezárni ezt a folyamatot, és még négy tagállam lesz, amely reméljük évvégéig megteszi ezt. Vannak azonban aggájaim Görögországot illetően, Görögországtól nem kaptunk átültetési intézkedéseket. A végrehajtás hatalmas kihívást jelentett a tagállamok számára, egészen egyszerűen azért, mert 800 szakmáról beszélünk ezen összefüggésben. Ezeket szövetségi vagy regionális jog hatája alatt szabályoztuk egész eddig. Ez nem lehet azonban kifogás a végrehajtás késleltetése miatt. Az Európai Bíróság is rámutatott erre hat határozatában. Ami a második kérdést illeti, mely főbb szakmák érintettek leginkább, egészségügyről, építészetről beszélünk, ahol a képzési követelmények európai szintű magasabb fokú követel, összehangolása már megvalósult. Ezen túlmenően érint ez határokon átívelő területen tevékenykedőket, tanárokat és idegenvezetőket például. Harmadsorban a bizottság prioritása az, hogy korrekt és konzisztens végrehajtást biztosítson az irányelv vonatkozásában. Ezért egy magatartási kódexet ha, ha, alakítottunk ki, egy végrehajtási e, utasítást az állampolgárok számára is, amely szintén elősegíti az egésznek a folytonosságát. A megoldások, illetve a Solvit által felismert e, problémák különböző késedelmeket mutattak, nem igazán kompenzálság a nemzeti hatóságok, nem megfelelő döntések, és így tovább. Néha nem igazán jó információt kapnak a, a bevándorlók, és rossz eljárásokat követnek. A Solvit hálózat azonban hatékonynak bizonyult megoldott sok mindent. De a Solvit nem oldja meg egyedül különböző folyamatokra, gyakorlatokra van szükség a tagállamokban, az állampolgárok tájékoztatására. A bizottság azt várja, hogy még aktívabbak legyenek ezek a szervek a jövőben. A belső piac információs rendszer szintén egy rendszert jelent, 1200 cserét segített elő a különböző szabályozott szakmák területén. Ez az adminisztratív együttműködés segítette elő a tagállamokban napi szinten. Végezetül nézzük az utolsó kérdést. A bizottság nem tudja értékelni azt, hogy szükségesek-e a reformok, vagy nem. Ezt egy utólagos értékelés során határozzuk majd meg, ez szerepel az irányelvben. Egyébként mindenképpen tiszteletben akarjuk tartani az irányelv által meghatározott időpontokat. Majd a következő bizottság dönti el, hogy szeretne ezt elővinni. Köszönöm. Köszönöm, úr. Most képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások. Elsőnek adok szót kettő percben Kurt Lechner úrnak. Ja, guten Morgen, Herr Präsident, liebe Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok! 2005-ben zártuk le ennek az irányelvnek a tárgyalását. Hatályba lépett, parlamentben sokat foglalkoztunk ezzel, 2007-ben lépett hatályba, 2009 ben jelen pillanatban nem igazán elfogadható éppen ezért, hogy ez még nem, ültet, nem került átültetésre mindenhol a gyakorlatban. Ez nem egy teljesen újdonság volt, hát voltak már ennek előzményei. A bizottságot arra bátorítanám, hogy továbbra is nyomást gyakoroljon a tagállamokra. Én inkább a gyakorlati kezelésben kerestem volna a problémát, és ez is a következő időszak kutatásainak tárgya, hogy konkrétan milyen, helysz, milyen problémák vannak, hol, miért. A szolvitas panaszok 20%-a is ezzel a témával foglalkozik, ez nagyon nagy arány. A kolléga már utalt arra, most nem fogom megismételni, hogy milyen fontos is ez a probléma a belső piac szempontjából, gazdasági szempontból nézeted. Kicsit azonban Térjünk el a gazdaságtól, ez egy alapvető szabadságjoga a polgároknak. Mi van olyankor, tehát ugye más tagállamban házasodhatnak, élhetnek, hát miért ne, miért ne gyakorolhatnák a szakmájukat ott? Tehát ezt meg kellene mindenképpen valósítani ez tényleg komoly probléma a polgárok számára. Tehát mindenképpen látható azonban az, hogy konfliktus nélkül ez nem megy. Bonyolult az egész témakör, különbözőek a kultúrák, a tradíciók, különösen a szakmák területén, a minőséget illetően, a minősítést illetően. Éppen ezért nem igazán lehet az, hogy egy az egybe átvegyünk egy képesítést egy másik országba, ugye. Itt nem arról van szó, hogy a konkrét nehéz eseteket kezeljük, az is foglalkozni kell persze, hanem összességében kell megvizsgálni azt, hogy a rendszerben, a struktúrában vannak-e hibák, és hogy ezt hogy lehetne kijavítani. Ennek a témának sosem érünk a végére, ez egy örökkésen aktuális téma lesz, mindig lesznek új szakmák, új ö, ö, munkaterületek, éppen ezért a bizottságnak és a parlamentnek is egy folyamatos feladat ez. Ő hozzájuk is fordulok éppen ezzel, ezzel összefüggésben. Köszönöm, Lechner úr. Következő felszólaló Evelyn, Evelyn Gebhard asszony. Másfél percben. Nagyon köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt hadd jegyezzem meg, hogy hihetetlen és szégyentelen az, hogy nincs jelen biztos, hiszen itt most az Európai Bizottsághoz fordulunk egy kérdéssel, egyszerűen figyelmen kívül hagyja a parlamentet, és egyszerűen ez elfogadhatatlan. Igen, Szamecki úr itt van, de hát nem állt fel, hát nem tudtam, hogy itt van. Ez elfogadhatatlan. Térjünk akkor most rá a témára konkrétan. Kedves képviselők, az uniós polgárságról van szó, az emberekről, akiknek joga szabadon mozogni az Európai Unióban, és ott gyakorolni a szakmájukat, ahol élnek, ahol laknak, ahol dolgozni akarnak. Éppen ezért fogadtuk el ezeket a jogszabályokat, hogy ez az egész folyamat könnyebb legyen, hogy könnyebben elismerhetőek legyenek a szakmák. Egyszerűen szégyentelen és hallatlan az, hogy a tagállamok sok esetben nem tették meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy végrehajtsák a, ezt a szabadságjogot, és szabadon mozoghassanak a polgárok ennek segítségével. Éppen ezért az Európai Bizottságnak még nagyon sokat kell tenni ezen a területen. Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Ez is nagyon fontos, és ezt is mindig megemlítettük. Gondoskodnunk kell arról, hogy azokban a pontokban, ahol javaslatot tettünk, megnézzük, hogy mi történt. Ugye különböző szakmai igazolványokat javasoltunk, hogy valami legyen a polgárok kezében, hogy be tudjanak mutatni, ha ez szükséges. Vannak olyan szervek, amik ezt elősegítik, de mindenképpen fontos lenne az Európai Bizottsághoz fordulni ezzel, hogy elő kívánja színi. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló, Krisztián Szilvin Buzoi. Kettő percben. Mulțumesc, domnule președinte Tisztelt elnök úr, a szabad állam mozgása a személyeknek az egyik alap jog az európai állampolgárok számára. Ez magába foglalja azt is, hogy a szakmai végzettséggel rendelkezők is szabadon mozoghassanak. Ez az optimális működéséhez a belső piacnak feltétlenül szükséges és ez annak ellenére így van, hogy az irányelvet 2005-ben fogadták el. Azok, akik szabadon szeretnének mozog, mozogni szakmai végzettségükkel együtt, továbbra is nehézségekbe ütköznek. Személy szerint is számos ilyen ügyet láttam. Román állampolgárok és más európai állampolgárok is jelentették ezt különböző szakma, szakmákban lettem a bizottságnak a jelentéstevője, és mint ahogy ez már elhangzott, az ügyeknek egy nagy része megoldást igényel, és itten a kölcsönös elismerési rendszerrel vannak problémák. Meg kell vizsgálnunk ezeket a problémákat méghozzá részletesen, és megvizsgálni azt, hogy hogyan tudunk javítani ezen a ö, problémán, hogy jobb legyen a kommunikáció a kapcsolati pontokkal, hogy jobb legyen az együttműködés a tagállamok között. A tagállamoknak meg kell érteniük, hogy hogyan működik a másik tagállamok rendszere, és rugalmasnak kell lenni, amennyire csak lehetséges, és az administratív akadályokat el kell hárítani. Az is kívánatos, hogy az az öt tagállam, amely még nem véglegesítette az irányelvnek az átültetését, vagy a 22 tagállam, amely már átültette, de nem megfelelően, azoknak is ki kellene korrigálni ezeket a hibákat. A szolgáltatásnak jobbnak kell lennie, és a kölcsönös végzettségek elismerésén dolgozni kell. Rüle asszony, kettő percben. Köszönöm szépen. És köszönöm biztos úr szintén. Úgy gondolom, hogy a célban mindannyian egyetértünk. Azt szeretnénk, hogy az európai polgárok szabadon mozoghassanak, és hogy a szakmájukat gyakorolhassák a kérdés ugye az, hogy négy év után még miért nem került végrehajtásra ez az irányelv, most már ugye lassan öt éve lesz ez, mindenképpen észszerű az, hogy ne csak a jogszabályok előkészítésében vállaljunk részt, hanem utána az elemzésben is, megvizsgálván azt, hogy mi az oka az adott késedelmennek. A szakmai végzettségek kölcsönös elismerése nem az egyetlen problémás terület, Éppen ezért ez egy figyelmeztető jelzés kell, hogy legyen számunkra, amikor annyi bírósági eljárás van, amikor annyi panasz eljárás van, amikor a szolvitot ennyire túlterhelik ezzel a problémával, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi az oka ennek. Különböző okai vannak ennek. Persze mindig egyszerű azt mondani, hogy a tagállamok haboznak, hogy protekcionizmussal állunk szemben, és így tovább. Ennek is vannak okai, de különbözőek a kultúrák, különbözőek a jogrendszerek, és különböző hatással van az európai jogalkotás ezekre a rendszerekre, ezzel is foglalkozni kell. Azt is meg kell vizsgálni, hogy az irányelv elérte a célját, vagy pedig bizonyos dolgokkal nem is tudott kezelni. Foglalkoznunk kell ezzel, ez mindenképpen nagyon fontos. Ez az előzetes elemzés, egy olyan téma, amivel a zöldek is mindenképpen foglalkozni fognak. Lennének kérdéseim a bizottsághoz Furcsa, hogy ez az iránymutatás miért csak négy év után jelent meg, sokkal korábban is megjelenhetett volna. Üdvözlendő, nagyon nagy segítséget nyújt, nagyon jó, de hát azért már egy ideje jó lett volna, ha ez megjelenik. Aztán Gebhard asszony kérdéséhez csatlakoznék, hogy mi lesz ezekkel az európai szakmai képesítést igazoló igazolványjal, az lenne a második fontos lépés. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló másfél percben Adam Bielan úr Köszönöm szépen, elnök úr. Válságidőket élünk, és ez a válság az Európai Uniót érintette, és nagyon jól megmutatja, hogy mennyire fontos a belső piac a működésünk szempontjából. A belső piac éptése még nem fejeződött be, és nem fejeződhet be anélkül hogy a migráció szabadságát is megvalósítjuk. Ennek az irányelv is ide utal. Négy éve történt az irányelv elfogadása, és négy tagállamban még mindig nem alkalmazzák, és egyik tagállam sem szóró szóra alkalmazta az irányelv szövegét. Ez benne volt pedig az irányelvben. Az én kérdésem a következő az elmúlt négy évben nem túl passzívak voltunk, és mit tett a bizottság annak érdekében, hogy valamennyi tagállam időre átültesse ezt az irányelvet? Második kérdés, mikor fognak megjelentetni egy beszámolót, egy értékelést arról, hogy az irányelv átültetése hogyan valósult meg, és ez lenne a legjobb a közös következtetések levonására. A szolgáltatási irányelvet is az év végéig alkalmazni kellene, és tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nem sikerült megszavazni a nagyon fontos jogszabályokat. Mit összefüggést látnak a két irányelv között? A másik pedig az, állam, az ápolónők migrációjával kapcsolatban harmonizációs vezettek be és a nővérképzés tekintetén milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy segítsék a közép- és kelet-európai lengyel ápolónőket is. A következő hozzászóló kettő percben Andreas Schwab úr. Herr Präsident, Herr Kommissar, ähm Elnök úr, biztos úr, mindenek előtt köszönetet szeretnénk mondani a bizottságnak azért, hogy ismertette a véleményét. Hadd hívjam fel azonban a figyelmüket, hogy az intézményközi megállapodás értelmében ezt megnéztem a szolgáltatási irányelv vonatkozásában, mivel három hónapja foglalkoztunk. Tehát nehéz kérdéseknél, ebbe az áll, hogy nehéz kérdéseknél az illetékes biztos kell, hogy eljöjjön a parlament kéréseként szeretném ezt a jelenlévő biztosnak elmondani, hogy az intézményközi megállapodás ezen részét nagyon fontosnak tartjuk. Tehát nehéz kérdésekben az illetékes biztos legyen jelen. Ez nem csak puszta formalitás, hanem súlyos, nagyfajsúlyú politikai kérdésről van szó, az európai polgárok számára nagyon fontos ez. A szolgáltatás irányelvet is említette a kolléga. Ez is csak akkor működhet, hogyha szakmai végzettségeket kölcsönösen elismerjük, azonban sok ember számára egy kiszolgáltatottságot jelent az, hogyha azt látja, hogy a munkáltatója a határokon átnyúló szakmai végzettséges elismerést csak bércsökkentés céljára használja fel. Ez működik ugye Németország-Franciaország határvidékén, foglalkoztam ezzel a problémával, de nem csak ott. Ezek az emberek meglehetősen kiszolgáltatottak, Máról holnapra nem tudjuk természetesen megoldani az egész folyamatot, ez egy fontos, hosszú kérdés mindenképpen, hogy Kurt Lechner is utalt erre. Ennek ellenére azonban továbbra is feladatunk az, hogy a polgárainkat és kéréseiket komolyan vegyük. Mindehez hozzátartozik az is, hogy a bizottság kellő jelentőséget tulajdonítson a kérdésnek. Remélem, hogy a bizottsággal, az új bizottsággal tovább tudunk lépni ezt, és kérem, hogy ezt ismertesse az illetékes főigazgatóság is. Következő hozzászóló másfél percben Bernadette Fegnaud asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Már vitatkoztunk arról, hogy a szolgáltatási irányelv hogyan valósul meg a szakmai végzettségekkel kapcsolatos irányelv kérdések emblematikusak. Tagállamok nem valósították meg az átültetést, és hiányosságokat mutat. Hogyha ez egy alapja a kölcsönös elismerésnek, akkor egyes szakmáknak a sajátosságait nem vette figyelembe. Elfogadni ugyanakkor diplomákat anélkül, hogy meglennének a különböző minőségi szintek és az egységes képzés, a felsőoktatást is ideértve, az csak további komplexitást és vonakodást jelenthet az állampolgárok számára. Az különösen jól látszik az orvosi szakmában. A francia bába az receptet is írhat, és erre képezik őt ki. A más országokban ez nem így van. Mi történik akkor, hogyha egy nem megfelelően képzett bába megérkezik Franciaországba, és receptet kellene felírnia. Ez nem minden országban van így. Ez egy abszolút fontos kérdés a szabad mozgás eh, tekintetében. Viszont mindenképpen módosítani, javítani kell ezt a szabályozást, és a nehézségekből eh, rá kell mutatni azokra a szakmákra, ahol egy megfelelő nyelvi képzés és harmonizáció is szükséges. Szeretném itt megemlíteni azt a eh, javaslatot, hogy egy európai kártyát, egy útlevelet hozzanak létre, ami megnyugtató a páciensek számára, és mindenki számára. És azt mondom, hogy ezt más szakmákban is ezt kellene megvalósítani, így lenne biztosítható az állampolgárok bizalma. Következő hozzászóló másfél percben, Antonia Parvanov asszony. Thank you, Mr. President Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Amikor a szakmai végzettségek kölcsönös elismeréséről és a belső piac jó működéséről beszélünk, akkor meg kell nézni a különböző ágazatokban a helyzetet ahol esetleg további igazításokra van szükség. Ennek az irányelvnek a teljes alkalmazása azt jelenti, hogy további intézkedéseket kell bevezetni, nem csak a diplomák tekintetében, hanem a szakmai képzés végzettség tekintetében is. Úgy, egyes szakmákban megfelelő nyelvi képességek is szükségesek, és ez szükséges ahhoz, hogy megfelelő ellátást tudjon biztosítani az adott végzettséggel rendelkező. Meg kell vizsgálni, hogy a szakmai bejegyzések hogyan történik. Egy közös adatbázist lehetne vagy kellene létrehozni. Ez fontos lenne például a biztonságos egészségügyi ellátás szempontjából. Egységes sztenderdeket kell a kompetenciák vonatkozásában meghatározni a szakemberek mozgása az egyben közegészségügyi kérdés is. Már vannak, ahol elfogadtok ilyeneket, például az áruk szabad mozgása területén. Ugyanígy az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában is ez nagyon fontos lenne, különösen, hogy az új technológiák lehetővé teszik. Például az elektronikus, az interneten történő orvosi konzultáció különösen kérdéseket vet fel biztosítani kell az egészségügyi szakemberek mobilitását, de azt is biztosítanunk kell, hogy minden állampolgár időben megfelelő orvosi ellátáshoz jusson, megfelelő minőségű ellátáshoz. Remélem, hogy az európai intézmények és a tagállamok ezt komolyan meg fogják fontolni, tekintettel arra, hogy egyes nemzeti egészségügyi szolgálatokban szinte már alig van szakember, mert mind elmentek. Ez komoly nehézségeket jelent az alapellátás biztosításában. Köszönöm, asszonyom. Következő kettő asszony. uraim. Ha azt szeretnénk, hogy a polgáraink kellő mobilitással rendelkezzenek, akkor biztosítanunk kell azt, hogy amikor kiképzik őket, mondjuk Lengyelországban, akkor ne gördítsenek eléjük akadályokat más országokban. Nem szabad tehát, hogy ezek az akadályok elég gördüljenek, ezeket kezelni kell, ez nagy kihívás a polgáraink számára és az egész Európai Unió számára, és nagyon nehéz ugyanis most kiigazodni ebben a labirintusban, éppen ezért az irányelv megfelelő végrehajtása az egésznek csak egy dimenziója. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bizalom hiányra is visszavezethetőek ezek a problémák. Bizonyos tagállamok nem bíznak más tagállamok oktatási rendszerében. Éppen ezért talán a nemzeti szintet is jobban be kellene vonni ebbe az egészbe. Az elmúlt alkalommal beszéltünk erről a szakmai, szakmát igazoló igazolványról. Ez meg kell, hogy könnyítse az emberek szabad mozgását, nem szabad, hogy ez akár további akadályt jelentsen a belső piacon. Hölgyeim és uraim, tíz nap múlva körülbelül lesz ugye meg a határideje a szolgáltatási irányelv végrehajtásának ezek a irányelvek bizonyos módon, ez meg a jelen irányelv bizonyos módon kiegészítik egymást. Egyelőre nem minősül sikernek ez a szakmai végzettséges irányelv, ezért ezen tovább kell dolgozni. Köszönöm, asszonyom. Következő hozzászóló egy percben Korea de Campos úr. Obrigado, Sr. Presidente. Para o reconhecimento das qualificações Elnök úr, köszönöm szépen. A szakmai végzettségek kölcsönös elismeréséről ugye megszületett a megfelelő jogszabály, ami tulajdonképpen számos irányelv összevonásából született, de úgy tűnik, hogy a tagállamoknál problémák és nehézségek jelentkeztek a megvalósítás területén. Van itt számos bírálható és kritikus pont, ennek az irányelvnek a végrehajtásában, talán jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy mik a legnagyobb problémák, hiszen olyan eszközről van szó, ami a belső piac számára nagyon fontos. A protekcionizmus több szinten is jelentkezik, és ez a személyek szabad mozgását visszafogja, illetve negatívan befolyásolja a belső piacot is. Úgyhogy meg kell néznünk azokat a szürke területeket, ahol az irányelv hatékonysága egyelőre még nem megfelelő. Az Európai Uniónak össze kell fogni azt, hogy ezen a területen hogyan lépnek fel a tagállamok. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv nagyon fontos a protekcionizmus felszámolásának érdekében. Ezt az irányelvet arra kell alapozni, hogy a kölcsönös elismerés megvalósuljon, hogy a Solvit probléma megoldó hálózat megfelelőképpen működjön. Csak így lesz majd hatékony a rendszer, így tudnak hatékonyan működni a kapcsolattartó pontok. Úgy vélem, hogy az irányelvet végre kell hajtani a szolgáltatás irányelvvel együtt. Grazie, Sir President. L-akbar kwistjoni li qed taffettwa l direttiva janna. Mindez, ez az irányelv, és annak végrehajtása az ezer területen tapasztalható hiányosságok a tagállamok közötti bizalom hiányban és érdek hiányban gyökerezik szerintünk. Megfelelő információs rendszerre van szükség a belső piacon. Az egyik tagállam, ugye minden tagállam használja azt a rendszert, de nem ugyanolyan gyakorisággal. Jó lenne, hogyha működne a dolog, bár ezt nehéz úgy megvalósítani, hogy a tagállamok nem egyformán használják ezt, nem azonos gyakorisággal. Jó lenne valami referenciapontot kialakítani a tagállamok számára, ahova a tagállamok mondjuk feltölthetik az információikat, annak érdekében, hogy a valós végrehajtás működjön. Szeretném, hogyha a bizottság elmondaná, hogy milyen fellépési tervei vannak a végrehajtás érdekében, és hogy tényleg szeretnék-e a belső piacot elősegíteni. Percben Katrin Stieler asszony. Thank you, Mr. President. Before I go on... Köszönöm szépen. Mielőtt megnéznénk a kérdéseket, szeretnék utalni arra, hogy a Szolvitról nagyon sokat beszéltünk. Az IMCO legutóbbi ülésén beszéltünk arról, hogy a Szolvit központokat hogyan kell finanszírozni. És Barnyé úr is beszélt erről, valamint meghallgatásunk is volt ebben a témában. A nagy tagállamokban előfordul, hogy nem megfelelőképpen működik a szolvit, ezen javítani kell, és a szolvitnak minőségi szolgáltatást kell nyújtani. Szeretnék beszélni az egészségügyi dolgozókról is, ugyanis itt nagyon szélsőséges esetben akár emberi életek forognak kockán. Ami pedig a hatóságok, a hatáskörre rendelkező hatóságok szerepét illeti, nekik mindenképpen biztosítaniuk kell azt, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötni a betegek jogaival és biztonságával kapcsolatban, hanem hogy megvalósuljon az információ csere, illetve az egészségügyi dolgozók szabad mozgása. Ezeket a kérdéseket kell feltennünk, és szükség van arra, hogy jobb információ csere legyen az egészségügyi dolgozókkal és kompetenciájukkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy felvetették ezt a kérdést. Köszönöm, asszonyom. A következőkben a Catch the Eye szisztém alapján fogok egy percben felszólalásokat adni igaziból hat jelentkező van ha mindenki betartja az egy percét akkor mindenkire sor kerülhet tisztelettel kérem önöket elsőnek tehát philippe juvin úrnak adnék szót egy percben. monsieur le président elnök úr köszönöm szépen nagyon sok minden elhangzott már a szakmai végzettségek kölcsönös elismerésével kapcsolatban. Tulajdonképpen a kérdés az, hogy ezt a nagyon fontos irányelvet eddig miért annyira nehézkesen sikerült alkalmazni. Tulajdonképpen ez nehéz és bonyolult irányelv a mindennapi használat szempontjából nézve. Szerintem három alapvető nehézség van. Az egyik a nyelv, erről már beszéltünk. A következő az, hogy az eljárások rendkívül bonyolultak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a szakmai végzettségeket elismertetni. Sokszor tényleg a hadak útját kell végigjárni ahhoz, hogy valaki elismertesse a diplomáját. Ráadásul az alapképzettségek rendkívül heterogének itt az Európai Unión belül, ez sem könnyíti meg a helyzetet. Ezért jó lenne, hogyha a bizottságok talán minden szakma csoport tekintetében kijelölnének valamilyen kapcsolattartó pontot, amely a továbbképzésekkel foglalkozik, és így összefogja ezeket a kérdéseket és akkor ez az illetékes hatóság kijelölhetne egy személyt, és akkor a tagállamok illetékes hatóságainak vezetői egyfajta vezető testületet, egyfajta bordot alkothatnának, és nekik kellene megoldaniuk a problémákat, látván, hogy mennyire bonyolult itt a helyzet. Köszönöm. Mark Tarabella úr, egy percben. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Elnök úr, biztos úr, Belgium a közé az öt tagállam közé tartozik, amely még nem ültette át teljes mértékben a szakmai végzettsége kölcsönös elismerésére vonatkozó irányelvet, de ha jók az információim, akkor már csak az utazással kapcsolatos szakmák hiányoznak, minden mást megoldottunk. Hogyha megnézzük a belga végrehajtás szintjét, akkor azt látom, hogy az irányelv valóban nagyon bonyolult és összetett Azonban úgy gondolom, hogy egy rossz végrehajtás, az sokkal rosszabb, mint egy részleges végrehajtás, úgyhogy azt kérjük a bizottságtól, hogy segítsen minket a végrehajtásban, hiszen mi is szeretnénk, hogyha a szakembereink megfelelőképpen megvalósíthatnák a szabad mozgást. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólaló Sin Kelly úr Uh, Köszönöm szépen. hadd mondjak köszönetet Szamecki úrnak a jó munkáért. Uh, úgy gondolom mindannyian egyetértünk uh, a téma fontosságát illetően nem csak, hogy az Európai Unióban kell, hogy ez működjön, hanem szinte az egész világon. A kanadai delegáció keretein belül is megvitattuk ezt a témát, ez egy ilyen helyes irányba tett lépést ha meg akarjuk valósítani ezt az utopikus helyzetet, akkor biztosítani kell, hogy azonos szintűek legyenek a szakmai képzések az Európai Unióban is lehetőség szerint világszinten. Vannak olyan helyzetek, amikor a megfelelő képesítési követelményeknek nem feleltek meg a diákok, akkor átmentek másik országba, és ott elvégezhetik a képzést. Ez nem igazán jó bizonyíték kell arra, hogy a standardok, a normák ugyanolyanok legyenek, és ha ugyanolyanok, akkor pedig semmi nem indokolja, hogy ne hajtsuk végre ezt az irányelvet. Az Európai Unióban, akár az egész világon, annak érdekében, hogy elősegítsük a szabad mozgást. Köszönöm, Kelly úr. Egy másik Kelly úrnak adok szót köszönöm szépen remélem hogy ez a két kelly nem okoz itt nagy félreértést. Ami a tagállamokat illeti, valóban össze kellene fognunk, hogy ezt az irányelvet megfelelőképpen tudjuk alkalmazni, és vannak olyan tagállamok, akiknek ez eddig nem sikerült. Ezeket a kudarcokat komolyan kell venni, mert igen komoly kérdésről van szó. A határokon átnyúló tranzakciók száma óriási a közös piac életében, és az európai gazdaságot valóban segíteni kell, hogy ezek a határokon átnyúló tranzakciók még jelentősebbek legyenek, és a mobilitást is javítani kell a közös innovációt is javítani kell, hogy a lehető legjobb technológiákat tudjuk alkalmazni. Írország is példa arra, hogy az import és az export mennyire fontos minden tagállam életében. És az Európai Uniónak nem csak ezekre nézve kell megfelelő normákat kidolgozni, hanem a szakmai végzettségekre nézve is. Úgyhogy ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatásokat tudjunk határokon túl érvényesíteni és értékesíteni, ahhoz fontos, hogy a szakmai végzettségek elismerése megvalósuljon. És egyetértek görög kollégáimmal, akik azt mondták, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem megfelelően kezelik ezt a kérdést, és igenis szükség van arra, hogy legyen egy-egy felelős minden egyes tagállamban, csak itt tudjuk megoldani ezeket a közös piaci kérdéseket. A hozzászóló Van Nistelrooy úr egy percben. Er eh, Köszönöm szépen. Csak eh, egyetlen egy eh, dolgot szeretnék én magam is hangsúlyozni ebben a vitában. Mit látunk itt? Bizonyos szakmai csoportok, szakmai körök itt teljesen hiányoznak. Itt egyfajta végzettségek közötti alkudozást láthatunk ez nehézségeket vethet fel. Mondjuk a biztonsági területen, vagy a vegyiparban, ilyen nagy területeken az a helyzet, hogy a nemzeti standardok nem igazán elegendőek. A biztoshoz fordulok, hogy tudatában vannak ennek a problémának, foglalkoznak -e ezzel, és mit tesznek. Ez egy nem kívánatos dolog, ezt mindenképpen kezelni kellene végezetül mr zver zver úrnak adok szót egy percben. elnök úr kedves kollégák! itt és most nagyon fontos témával foglalkozunk a szakmai végzettségek kölcsönös elismerésével az európai unión belül. Mindenképpen nagyon fontos ez a kérdés, mivel a végzettségek oktatási rendszerekhez kötődnek, és hát ebből van vagy 27 az Európai Unióban. Minden bizonyal sokan emlékeznek rá, hogy tavaly márciusban létrehoztunk egy európai mm, képzési keretet. Ez egy olyan rendszer, amely az oktatási rendszerek összehasonlíthatóságát segíti elő. Ezzel kapcsolatban azonban az a probléma, hogy ez nem került megfelelő módon végrehajtásra a tagállamokban. Nem került ez jól felhasználásra, és nem minősült ez egyfajta fordító eszköznek sem, hogy az egyik képzési rendszert lefordítsa a másikra tulajdonképpen. Jó lenne, hogyha az európai intézmények szintjén elfogadott keret átültetésre kerül a gyakorlatba. Most pedig zárásként megadom a szót a bizottság nevében Szamecki úrnak. Uh, my apologies to you, Mr. President. Elnök úr, köszönöm a szót, és elnézést kérek a tisztelt háztól, hogy nem álltam föl az imént, talán nincs meg a megfelelő tapasztalatom, vagy túl korán van, ezért elfelejtettem, hogy állva illik hozzászólni. Ami a kérdéseket illeti, engedjék meg, hogy megpróbáljak választ adni ezekre a kérdésekre. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság mindig is támogatta a tagállamokat az irányelv átültetésében és végrehajtásában. De amikor az átültetési időszak véget ért, akkor természetesen keményen léptünk fel, és kértük a végrehajtást. 2007-ben egy végrehajtás és átültetési kézikönyvet is kidolgoztunk, ezen kívül a belső piaci információs eszköz rendszerét is kidolgoztuk, és egyfajta közigazgatási eljárásokról szóló eljárási szabályzatot is kidolgoztunk az idei év júniusában. Ezzel próbáltuk segíteni a tagállamokat, hogy megfeleljenek a szabályoknak, ami pedig a bíróságot illeti hat döntés is született azzal kapcsolatban, hogy bizonyos tagállamok nem tartották be az irányelv átültetését, és egy ilyen eredménytáblázatot is létrehoztunk, hogy ki hol tart az átültetéssel, és egy kézikönyvet, egy segítő kézikönyvet is létrehoztunk az üzleti élet és a hatóságok képviselői számára. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és többek között Malcolm Harbornak is szeretnék köszönetet nyújtani a kérdés benyújtása miatt. Hát én úgy vélem, hogy most a tagállamokon van a sor, hogy teljesítsenek, hogy elvégezzék a munkájukat. A bizottság természetesen támogatást nyújt ehhez. Nagyon örülök annak, hogy a parlament is foglalkozik ezzel a témával, és nyitott vagyok arra, hogy vitázzunk arról, hogy ezt az irányelvet hogy lehet a legjobban alkalmazni, és hogy ezt a gyorsan változó környezet, mint a belső piac, hogyan lehet a legjobban igazgatni. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel a témát lezártuk. Kérem engedjék meg, hogy áttérjünk a napirend értelmében a következő pont tárgyalására szóbeli kérdés a kohéziós politika two thousand and thirteen után cmmel. elsőnek megadom a szót a szerzőnek danuta maria hübner asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves